Az Európai Néppárt részéről kaptam egy olyan kérelmet, hogy Santiago Fissa Szexalász legyen tagja a palesztin jogotó tanács, törvénytanács csak fenntartott ö, delegációnak. Ha nincs ezen kifogás, akkor ezt a kérelmet elfogadottnak tekintem. Ezen